Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Köszöntök mindenkit, foglaljanak kérem helyet. Elektronikus formátumban küldtük el a kiegészített napirendet 17.30 és 18.30 között eszmecsere lesz a szemrehányások miatt a az EULEX kapcsán Koszovó témájában. Kenneth Dinszel fogunk beszélni, aki a CPCC tábornoka, illetve a balkányi térséget felelős főigazgatóval az EKS részéről. Remélem, hogy egyetértenek ezzel a napi rendi módosítással. De azt gondolom, hogy ez fontos feladat, hiszen ellenőrző testületként fontos, hogy képben legyünk, anélkül, hogy már most nyilatkoznánk arról, hogy mi az, ami helyes vagy nem. Nincsen ellenvetés, úgy látom. Az elnök közleményeinél Ja, später, für die Ukraine, für die Wahl. Ja, für die Ukraine. Ja, ja, um 16.30 Uhr. Dass wir 16.30 Uhr neben der Wahlbeobachtung. 16 óra 30-kor lesz egy újabb vita, valószínűleg holnap, az illegális választások miatt Lugansk és Donetsk térségében, Ukrajnában. Ezekről a témákról is szó lesz, és Plankovics kolléga fogja bevezetni ezt a témát a napirend, illetve a jegyzőkönyv elfogadása. Azok, akik elolvasták a jegyzőkönyvet, élnek ellenvetéssel, ha nem, akkor ezzel elfogadtuk a jegyzőkönyvet is. Dél-Kaukázus a következő téma, illetve Grúzia, Herbert Záber úr, az EU speciális képviselője eljött hozzánk, aminek nagyon örülünk. Nagyon fontos ez az eszmecsere. hiszen nem sokára ratifikálnunk kell a megállapodást, és a jelentés ehhez készülőben van. Illetve más kérdéseket is nagyon fontos eh, megvitatnunk vele. Azerbajdzsán kapcsán itt van jelentéstevőnk is. Én most a témát nem fogom a magam részéről bevezetni. Zalva urat kérem meg, hogy vezesse be a témát. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenkit köszönteni szeretnék. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a mai ülésen, és tájékoztathatom önöket a dél-kaukázusi helyzetről. illetve szeretném betölteni azt a feladatot, amelyel július 1-től kezdve megbíztak. Én vagyok a délkaukazusi térség külön megbízottja, és a grúziai válság témájának is felelőse. Mandátumom elején lehetőségem volt arra, hogy két fordulót vezessek a Genfi nemzetközi megbeszéléseken, Grúzia témájában, nagyon sokat kellett emiatt utaznom a térségben, éppen ezért alkalmam volt eh, részleteiben is megismerkedni a térség szereplőivel, illetve a leszakadó entitások vezetőivel is volt alkalmam találkozni, és ez más nemzetközi szereplőkkel összevetve jelentős ellentét, hiszen másoknak nagyobbak a korlátai. Ami a mandátonom regionális karakterét illeti, a következőt szeretném elmondani, a dél-kaukázusi térségre terjed ki mindez, és ez nagyon fontos a nem elismert entitásokhoz való hozzáférés szempontjából is. A munkám során megpróbálok szorosan együttműködni más EU-s tagokkal, tehát az EU delegációival, Tbilisiben, Bakuban, Jerevánban, illetve Grúziában. Három része van a mandátumomnak. Az első, amit már korábban említettem, a Genfi nemzetközi tárgyalások vezetése, az ENSZ-tel karöltve, illetve az oec vel és itt eh, egyeztetőként lépek fel. A második aspektus a szélesebb körű konfliktus eh, megoldást szeretné elérni Grúziában, illetve az Európai Unió, illetve az USA politikáját szeretnék megvalósítani, ami az említett entitások eh, bevonását illeti, illetve a hegyi Karabach a harmadik terület a mandátumomnak. Szeretnék általános megjegyzéseket tenni. Ukrajnában a helyzet, az ukrajnai helyzet jelentős hatással van a mi munkránkra is, illetve nagy hatással van a teljes térségben tárgyaló feleinkre Azerbajdzsánban. A kormány az ukrajnai események tükrében sokkal inkább megerősítő magatartást vett fel, a területi integritás témájában is, illetve ezzel kapcsolatban az Európai Unió erről gondol. Grúziában a kormány az ukrajnai eseményeket úgy tekintik, mintha mindez a 2008-as eseményeket erősítené meg, amelyekre korábban Grúziában kerül sor. 2008-ban Grúzia territoriális integritása volt érintett, tehát mindez hatással van a mi munkánkra is, jelenleg a Dél-Kaukázus térségében és a munka során ezt folyamatosan figyelembe kell vennünk. Szeretnék néhány szót szólni a Genfi nemzetközi tárgyalásokról. 2008 óta léteznek ezek a tárgyalások, és nekem is volt alkalmam a 28 fordulóba bekapcsolódni. Júniusban került erre sor ebben az évben, időközben októberben sor került egy második fordulóra, és a harmadik fordulót készítjük elő, amelyre decemberben fog sor kerülni. Talán még emlékeznek arra, hogy a Genfi nemzetközi tárgyások elején létezett egy elvárás, mi szerint egy-két éven belül eh, sikerülhet megoldani a problémánkat. A tapasztalat sajnos azt mutatta, hogy nem ez a helyzet, és a 30. Eh, forduló következik. Hát a témák komoly a problémák megoldása, a térség már rendkívül nehéz. Nem könnyű mindkét felet eh, engedményekre bírni, hiszen mindaz, amiről ott folyik a vita, jelentős politikai tartalmat kap. A Genfi tárgyalások nem foglalkoznak a státusz kérdésével, viszont minden aki úgy tekinti ezeket a kérdéseket, hogy először megvizsgálja a saját státuszukra, ez milyen hatással van. Tehát nagyon fontos ezeket a dolgokat a gyakorlatban külön választani, és amikor a napi rendi pontokról szó van, akkor a státusz kérdése természetesen meghatározó. Ez pedig szembesít bennünket a nehézséggel is. A genfi tárgyalások nagyon törékenyek, számos alkalommal előfordult az, hogy A delegációk azzal fenyegettek, hogy felfüggesztik a tárgyalásokat a folyamat egy adott pontján, és erre sor került a júniusi első szekcióban, amelyet vezettem. Egy olyan napirendi pontról folyt a vita, amelyek kapcsán az apáziak azt mondták, hogy ezt nem tudják támogatni, nem tudják ezen a napirendi pont törlését támogatni a napirendről. A grúz fél ezzel viszont nem tudott egyet érteni, tehát az oszétiaiak és az abházok kivonultak a tárgyalásokról, tehát nem sikerült sikere zárni a fordulót októberben, sokkal jobban mentek a dolgok, az összes kérdésről szót lehetett ejteni. És elképzelhetőnek tűnt az, hogy eredményekre vezet lesznek ezek a tárgyalások, viszont az is kiderült, hogy hosszabb tárgyalási folyamat várható. tényleges konfliktus megoldásokat legalábbis jelenleg nem igazán várhatunk, és a felek a további konfliktusok megelőzésére használják inkább ezt a folyamatot, a rehabilitációra, de már maga a forduló létrejötte is jelentős eredmény. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a politikai helyzet igen feszült, a feszültségek eh, megmaradnak, éppen ezért eh, a fórumnak fontos jelentősége van. Tehát amikor a résztvevőknek eh, beszámolok eh, arról, hogy mik is a kockázatok a fórum kapcsán, akkor mindannyian azt mondják, hogy igen, szükség van erre a fórumra. Nagyon sok témára sort kell keríteni, illetve várják a konklúziókat is. és számos téma természetesen újból és újból napirendre kerül, mégsem sikerül tovább lépni. Remélem, hogy olyan fordulók várnak ránk, amelyek konstruktív eredménnyel zárulhatnak, Néhány további megjegyzésem lenne még. A grúz konfliktus megoldási erőfeszítésekről. Itt remélem a saját munkám is összhangban áll majd a megfogalmazott célokkal, a leszakadó entitások nem elfogadása, nem elismerése, másik oldalon viszont az ő bevonásuk a folyamatban. Az abházféle folyamatosan egyeztetünk, nagyon sok projektről, nagyon sok párbeszéd van, itt ezek az együttműködés, és megpróbáljuk biztosítani azt, hogy az Európai Unió jelen legyen eh, Ab- Abháziában. Dél-Oszétia esete teljesen más, nem annyira konstruktívak, mint az Abház fél. De velük is természetesen próbáljuk ezt a folyamatot továbbvinni. Ami a grúz kormányt illeti, az ő bekapcsolódásuk saját érdekükben áll, hiszen Grúzia szeretné biztosítani azt, hogy a leszakadó entitások eh, vissza találjanak Grúziához. Tehát mi megpróbálunk a hozzáálláson javítani Abháziában és Dél-Oszétiában. Nem szeretnénk, hogyha ez az ajtó teljes mértékben bezárulna, megpróbáljuk fenntartani a kapcsolatokat Grúziával, és azt gondolom, hogy ezek a tapasztalatok jelentősen különböznek a néhány évvel ezelőtti tapasztalatoktól. Tehát nagyon fontos ezt a párbeszédet fenntartani, illetve fejleszteni. Ez pedig azt jelenti, hogy megpróbálunk aktívak lenni a bizalomépítésben, illetve biztosítani azt, hogy az emberek ismerjék egymást, illetve hogy közös projekteket alakíthassanak ki együtt. megpróbáljuk figyelemmel követni a grúz helyzetet, amely a jövőben esetleges konfliktus forrás lehet például a kisebbségek helyzete, az örmény kisebbség helyzete. Ők Grúzia déli részén élnek. És a grúzhatóságokkal ebben a témában is folyamatos kapcsolatban állunk. Ami a hegyi karabahi térséget illeti, folyamat elejétől kezdve megpróbáltam jó kapcsolatokat kialakítani, működő munkakapcsolatokat a jereveni eh, vezetéssel, illetve Bakúval, a Minszki csoport elnöklete mellett eh, az Európai Unió elképzelései nem változtak, tehát támogatjuk a Minszki csoportot a megoldás keresésében, illetve üdvözöljük eh, a csúcsot is, amely ismét elindult a Szocsi csúcs találkozó után, augusztusban, illetve szeptemberben Velszben volt egy csúcs, a következő pedig Párizsban lesz a francia elnök meghívásából. Az Európai Unió megpróbál most is javaslatokat tenni a bizalomépítésre. Fontosnak tartjuk, hogy az örmény közösség, a hegyi karabak közössége illetve Azerbajdzsán találkozzanak annak érdekében, hogy egymás problémáit könnyebben meg lehessen érteni, hiszen ez a konkrét programok szempontjából is nagyon fontos. Nem szeretném eltitkolni azt, hogy a bizalomi építés a Dél-Kaukázus ezen részében különösen nehéz, hiszen mindkét fél általában elutasítja ezeket a típusú megközelítéseket, a politikai feszültségek rendkívül nagyok, és ebben az évben is nagyon sokan sebesültek meg, több mint 50-en. És ez a szám sokkal magasabb, mint 2013-as adatok. Tehát nem egy befagyasztott konfliktusról van szó a hegyi karabak kapcsán, hanem egy olyan konfliktusról, amely esetleg eszkalálódhat is. Tehát megpróbáljuk teljes mértékben megérteni a helyzetet, illetve megpróbáljuk megérteni azok helyzetét, akik a konfliktus miatt lakóhelyeket eh, elhagyni kényszerültek. Eh, amikor Bakuban jártam, akkor eh, meglátogattam olyan településeket, ahol lakóhelyeket elhagyni kényszerülők élnek. Nagyon sokan még mindig elfogadhatatlan körülmények között élnek ezeken a telepeken. Ami ezt a konfliktust illeti, a megoldás nem kizárt. A Minszki csoport alelnökével felvettem a Párizsi csúcs után a kapcsolatot, és a amerikai kollégánk optimistának tűnik, és lehetséges, hogy jó irányban tartunk, viszont az orosz vezetés hozzáállása és kulcsfontosságú lesz a megoldás szempontjából. It make also clear to the leaderships in Baku and Yerevan that I would like azt is világosá tettem a bakui és jereváni vezetőség előtt, hogy a hegyi Karabach régiót én magam szeretném felkeresni, és a saját szemeimmel szeretném látni, hogy mi a helyzet, ezt tegyék lehetővé. És meg szeretném vizsgálni azt, hogy milyen elvárásaik vannak az ott élőknek. Ez egyelőre nagyon nehéz, mert az azeri oldal semmiféle nemzetközi szervezet képviselőit nem akarja beengedni a hegyi Karabak térségbe. De azt is világosá tettem az elnöknek és a külügyminiszternek, hogy nem fogom ezt feladni és ezzel le is zárom a hozzászólásomat, és várom az önök kérdéseit és megjegyzéseit. Köszönöm, elnök úr. Mr. Stetina. Stetina úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Zalber úr, szeretnék gratulálni önnek a kinevezéséhez. Ez egy nagyon fontos feladat. És nagyon örülök, hogy ilyen nagy, fontos, felelős feladattal bizták ment. Két, meg önt, két kérdésem lenne. Az első, a határok kérdését illeti. Kérdésem, hogy az Európai Unió eleget tette annak érdekében, hogy megállítsa a berlini fal építéséhez hasonló jelenséget. A második dolog pedig ami a 2008-as háborút illeti, amikor és aztán később Örményország nem akarta eh, aláírni a társulási egyezményt a hegyi Karabachi térsége kapcsolatos háború miatt. Kérdezem, hogy hogyha amennyiben Oroszországgal eh, találkozik ebben a témában, mi lesz az üzenete Oroszországnak? Köszönöm szépen. Mamikinz asszony, a jelentéstevő. Mamikinz úr jelentéstevő, öné a szó, tessék. Köszönöm szépen. Tisztelt Szálber úr, tisztelt főmegbizott! Én is szeretném hálámat kifejezni. Nagyon bonyolult, nehéz feladatot kapott, és nem szabad alábecsülnünk az ön munkáját ebben a rendkívül bonyolult, összetett helyzetben. Én személy szerint szeretnék köszönetet mondani önnek, mert támogatásáról biztosított akkor, amikor ebben a témában jelentéstevő voltam, Grúzia témában. Nagyon nagy segítségemre volt az ön támogatása. Két kérdésem van, az egyik a megszállt területekre vonatkozik, Délosétiára és Abháziára. Az ön véleménye szerint hogyan lehetne elérni, hogy az innen, hogy hogy az itt élők Grúzia alkotmányos égisze alá tartozzanak. Természetesen a területi kérdés, területi integritás nem meg, Grúzia területi integritása nem megkérdőjelezett itt az Európai Parlamentben. Másodszor pedig milyen forgatókönyvet lát arra nézve, hogy Oroszország szeretne ugye megállapodást kötni ezekkel a e, szeparatista területekkel, Apáziával és esetleg Délosétiával is. Mit lehet elérni ilyen helyzetben? Köszönöm szépen, tanok úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Száber úr, szeretnék gratulálni önnek az ECR nevében az én frakcióm nagy érdeklődéssel figyeli ezt a térséget. Örményország kérdésével kapcsolatban, hát minden jót kívánok önnek, és sok szerencsét, a, hogy meglátogat, meg tudja eh, látogatni a hegyi Karabak térségét, de sajnos az azeri oldal kijelentett, hogy senkit nem fog beleengedni, az Európai Unió részéről sem. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan látja a helyzetet, a kapcsolatban, hogy Örményország csatlakozna az eh, Eurázsiai Unióhoz, ez mit jelentene számunkra, hogyan tudnánk megőrizni Örményországot a barátaink között, hiszen úgy látszik, hogy ezzel inkább Moszkva felé húz. Hallottuk, hogy Kazaksztán ellenzi az iszlám konferencia megszervezését, és Azerbajdzsán pedig nagyon aktív ebben a szervezetben. Aztán itt vannak bizonyos Európai Uniós projektek. Ezek előre mennek el, sikerül -e ezekben haladást elérni? Nem tudom, hogy ezeket meg tudja látogatni. Aztán a CSDP békefenntartó projekttel kapcsolatban nem tudom, hogy sikerül-e a Minszki csoportnak elővarázsolni a fehér nyulat a cilinderből. Ami Grúziát illeti, úgy látszik, hogy a Donbassi, ukrajnai Donbassi helyzet hasonló befagyott konfliktussá válik, mint például a grúziai vagy azerbajdzsáni helyzet. Ami a megszállt területeket illeti Grúz, Grúziában, Apázia, Délosszétia, úgy látom, hogy itt nagyon, ha jól értem, itt nagyon gyenge teljesítménye van a gazdaságnak, külföldi befektetés nincs, az orosz érdeklődés nagyon minimális. Ez így van-e? Kérdezem és a Krimfélszigeten és Donetskben valami más reményeink lehetnek-e, főleg figyelembe véve ugye az európai szankciókat. Ugye Ukrajna keleti részére, Krimfélszigetre orosz pénz folyik be, és ez talán más irányba tereli ezeket a régiókat, mint a Délosétia és a Abházia. Köszönöm szépen, hátul. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni Száperonnak ezért a kiváló bevezető beszédéhez. Hogyha megnézzük az abházi helyzetet és a déloszétiai helyzetet, de most itt vegyük külön a hegyi Karabach térséget, ez egy kicsit más örmény terület. Nos, nagyon sok, vagy az etnikai tisztogatások nagy hullámára került itt sor, gyakorlatilag etnikai tisztogatásra került sor. Abháziában, Dél-Oszétiában, illetve a hegyi Karabach környékén. De most sikerült végül is stabilizálni a helyzetet. Ez nem ugyanaz, mint az, a, mint az izraeliek, izraeliek, mint Palesztina izraeliek általi e, megszállása, a telepek létesítése. Hogyha az oroszok stabilizálják ezt a helyzetet, akkor fennáll annak a lehetősége, hogy ez a konfliktus gyakorlatilag befagy, és nem lehet semmit megold, nem lehet előrevinni a helyzetet. Köszönöm, Plenkovics úr. Csőmen. Köszönöm szépen, elnök úr. Záber úr, köszönöm szépen a bevezetőjét. A néppárt támogatja az Európai Unió és Grúzia közötti társulási egyezmény következtetéseit néhány héttel ezelőtt meg tudtuk vitatni azt az előrehaladást, amelyet Grúziának sikerült elérnie az igazságszolgáltatás, illetve a jogállamiság területén az igazságügy miniszterre. A véleménycsere során azt is megvizsgáltuk, hogy a szelektív igazságszolgáltatás megállításának van-e esélye, és néha ez, ugyanis ez az igazságszolgáltatási gyakorlat valósul meg e, a korábbi e, kormánytagok e, és a jelenlegi ellenzékkel szemben. Ön hogy látja ezt az igazságszolgáltatás reformját, helyzetének alakulását Grúziában? Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Szaber úr, a bevezetőjét. Lenne egy kérdésem egy olyan témáról, amiről itt az elmúlt két hétben éles viták folytak a Grúziában. Ott voltam a múlt héten, és ezt a témát nem említette ön. A Oroszország Abháziával megállapodási javaslatot tervez. Ez gyakorlatilag egy anektálás lenne. A következő három évben közös erőket lehetne kialakítani közös védelem érdekében, közös jogi, igazságszolgáltatási szervezetet és gazdasági, szociális védelmi és egészségügyi szolgáltatásokat lehetne közösen kifejleszteni. A kérdésem az, hogy mi az EU állásfoglalása ezzel a témával kapcsolatban, és az ön abházi hatóságokkal tartott kapcsolata révén milyen abház véleményt ismer ezzel kapcsolatban. Ugye vannak kapcsolatai úgy, ezért a kérdés az, hogy valószínűleg ez a megállapodás ez csak déloszétiára lesz érvényes. Köszönöm. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Zeber úr, szeretnék gratulálni a kinevezéséhez. Engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy a történelmet említenem. Mindennyian emlékszünk arra, a Tajavini jelentése Grúziáról, a 2008-as harcokról, illetve hogy a felek egymást okolták azzal, hogy kielesítik a helyzet. Most a helyzet egyeteműbbnek tűnik. Tudnunk kell, hogy ugye orosz, az orosz agresszív politikát követ Oroszország, etnikai tisztogatást ösztönöz. Emlékeznünk kell arra, hogy Grúzia területén több ezer abháziai, déloszétiai belső menekült található. Úgyhogy valóban azért megkérdezik, hogy mennyire hang, hatásos a mi szakpolitikánk. Hiszen a területeket mind nem ismerjük el. El szeretném kerülni azt, hogy azt mondjuk ki, hogy de facto feladjuk, hiszen ezek de facto elfoglalt, megszállt területek a mi szakpolitikánkkal, talán megoldható a konfliktus. Mi az oka annak, hogy az EU nem ismeri el Dél-Oszétiát és Abháziát? És ott projektekben vállalkozik. Támogatni kívánjuk Oroszországot, hogy békét tartson ott fönn, és békésen nyomást gyakoroljon ezekre a területekre azért, hogy katonailag, gazdaságilag, szociálisan közelebb kerüljenek Oroszországhoz? Aggódom, hogy ugyanaz a modell, ugyanez a modell fog kialakulni Ukrajnában, a Krimfélszigeten, illetve Ukrajna észak-keleti területén hegyi Karabahot és Örményországot, Azerbajdzsánt is említhetjük. Ezek hosszantartó konfliktusok, és nagyon-nagyon nehéz helyzetek, és itt is emlékeznünk kell arra, hogy itt is jellemző volt a, és jellemző az etnikai tisztogatás. Amikor majd oda megy helybe, mit fog tenni? Mindkét oldalt meg kell, hogy hallgassa, és meg kell, hogy nézze, meg kell, hogy hallgassa mindkét fél indokait. Valóban nagyon komplikált az ön mandátuma. Társas egyezmények tárgyalása folyik Grúziával. Én nagyon is támogatnám ennek a ratifikációját, bár úgy gondolom, hogy ön különösen, de a mindegyik ország, mindegyik tagállam nyomást kell, hogy gyakoroljon a jelenlegi grúz kormányra. Ne csak azért, hogy az igazságszolgáltatási eljárásokban elkerüljék a kettős megítélést, hanem azért is, mert a ellenzéken jelentős a nyomás. A volt grúz elnök ellen eljárás folyik, eljárás folyik a teljes politikai párt ellen, és ez helytelen, ez a hozzáállás egy partnerországban. Ezért mindent meg kell, hogy tegyünk, nyomást kell, hogy gyakoroljunk a grúz kormányra, hogy álljanak le ezekkel az eljárásokkal. Yeah. Uh, I'm, I have a very short question. If Rövid kérdésem lesz. Szeretném folytatni is a konkrét kérdések sorát. Adzsáriáról tudna részletesebben beszámolni? Grúzia egy részéről van szó, és az Apasic egy család vezetése alatt áll. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a prezentációt. A David Cameron, a brit miniszterelnök felhívással ért. Grúzia vagy valamelyik ország a régióban gondolja, hogy jelölt ország lehet az Európai Unió számára? Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni a mm, főmegbizottnak a kinevezéshez. A grúziai helyzet nagyon komplex, nagyon bonyolult. Az Népár támogatja az EU-grúz társasági egyezményt, de mielőtt erről a társasági egyezményről szavazunk, a plenárisom. Szeretném egyértelműen értésére juttatni a grúz hatóságoknak, hogy nagyon oda kell, hogy figyeljenek, hogy ne szelektív módon gyakorolják az igazságszolgáltatást, ne gyakoroljanak nyomást, hiszen egy politikai bosszú áldozatává válhatnak, és ez befolyásolhatja a bírósági eljárásokat. Miután ratifikáljuk az társadalmi egyezményt, nem lesznek már ennyire nyitottak az ilyenfajta politikai elvárásainkra. Egyértelműen meg kell, hogy fogalmazzuk, hogy mi ezt várjuk tőlük, és kérem, hogy ön is ezt tegye egyértelművé. Mi öntől várjuk, hogy ezt egyértelművé tegye számukra. Thank you. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, Zelber úr. Köszönöm a prezentációt. Dél-Oszétia, Abházia esetében sokan látják annak a mintáját, ami Krím félszigeten történt, illetve hogy mi történhet még más ukrán területeken és A kérdésem a következő milyen információja van a pontos helyzetről, dél oszétiában és Abháziában az emberekről, milyen eh, értesülései, milyen információja vannak. Amikor utoljára Grúziában voltam, meglátogattuk a dél oszét eh, határt, és olyan információt kaptunk, hogy igazából dél oszétiában nem élnek sokan, nem sokan hagyják el a területet, és eh, folyamatosan romlik a helyzet. Abháziában nagyobb a lakossági szám, de mi az ön információja, hogy itt valamilyen kompenzációvá válik mindez az emberek számára? Vagy tényleg rosszabb körülmények között élnek most az emberek, mint korábban? társasi egyezményről tárgyalunk Grúziával, hogy ez elhangzott, mi támogatjuk, megértjük, hogy mennyire fontos ez, de valójában az igazságszolgáltatás és az igazságszolgáltatás függetlensége nagyon fontos kérdés számunkra. Meg kell, hogy mondjam, hogy amikor ott voltunk, akkor elég aggályos volt, amit láttunk, illetve amit a kapcsolatainkon keresztül megtudtunk már a mostani kormány vezetése alatt is. Hegyi Karabakkal kapcsolatban én is szeretném ösztönözni, hogy látogassam meg Hegyi Karabakot, és azt szeretném kérdezni, hogy az önnél magasabb szinten, főképviselő szintjén például az azerbajdzsánok részéről a látogatás megtagadására lesz-e valamilyen reakció? Thank you very much. I will try to, uh... Köszönöm szépen. Szeretnék választ adni a kérdésekre a kérdések feltevésének a sorrendjében. Első kérdés a határok kialakítására vonatkozott. Dél-Oszétia, Abházia részéről, egy, tehát oldaláról, illetve Tbilisi és a egyéb területekről a másik oldalon. Eleget tesz, vagy elég, elég lépést tesz az EU, hogy ezt leállítsa. Igen, még mielőtt átvettem a feladatot, már akkor az összes EU képviselő, aki a területre utazott, él, felszólítással élt a felek felé ezzel kapcsolatban, de Brüsszelből is számos módon próbáltuk meggyőzni a feleket, az adminisztratív határa két oldalát, hogy, hogy ne folytassák ezt az eljárást, ezt elítéljük, az EBSZ e részéről is, az EBSZ e állandó tanács részéről is volt ilyen nyilatkozat. Úgyhogy politikai próbálkozások voltak erre vonatkozva, legalábbis, hogy próbálják leállítani ezt a határ kérdést. Tudjuk, hogy az folytatódott, nem úgy, hogy most a teljes határa érvényes lenne, de a legérdekesebb pontok erre ez most igaz, tehát a határon való átlépés egyre nehezebbé vált. Azt nem lehet mondani, hogy túl sikeres lett volna ez a szándék, hogy leállítsuk ezt, de legalább nem folytatódik tehát nem lehet azt mondani, ma legalább nem lehet azt mondani, hogy teljesen lezárták ezeket a határokat. A folyamat többé-kevésbé lezárult. Nehéz megmondani, hogy az Európai Unió szerepe, illetve a tagállamok szerepe mi volt, hogy sikeres volt-e ez a szerep, de legalábbis volt ilyen szándék, próbáltuk befolyásolni a helyzetet, és úgy gondolom, hogy a hangukat hallották Moszkvában is. Második kérdés az Oroszországgal kapcsolatra vonatkozott, hiszen fontos tényezőről van szó a kaukázus területén, és mi a mi üzenetünk Oroszország számára. A mi üzenetünk, illetve az én üzenetem, amikor Karasin külügyminiszter helyettessel tárgyaltam, az volt, hogy segítsék a genfi tárgyalások előrelépését, és hogy ösztönözze, ők is ösztönözzék a partnereiket. A benyomásom az volt, hogy ez bizonyos mértékben működik, nem minden esetben, természetesen többféle érdek szerepel itt, és ők ugye a saját érdeküket képviselik, de az üzenet ugye az, hogy legyenek konstruktívak a dél, ez, ezen a délkaukázási területen. Amióta figyelem a helyzetet, amióta nyomon követem a helyzetet, Meglepően konstruktívak az oroszok, főleg az utolsó Genfi tárgyalási körben, ami sikeres volt, az oroszokkal való együttműködésre is ez igaz, és szeretném ebben a kontextusban említeni azt a tárgyalást is, ami hónapok óta folyik most már Karasim külügyminiszter helyettessel, illetve a Grúzia elnök Abasic úr részéről a másik oldalról, néhány gyakorlati megoldást találtak a kereskedelem, a szállítás területén, a gyümölcszállításra vonatkozóan, illetve ezek eredményt hoztak, és meglepően pozitív volt a, voltak a fejlemények Grúzia és Oroszország között, főleg annak fényében, ami a szoros szomszédság ukrán területén történik. Úgyhogy az egyezmény tervezet, amit Oroszország most javasol Abháziával, erre majd még vissza fogok térni, egy másik kérdéssel kapcsolatosan és részletesen fogok erről beszámolni. Mamikin Kinszur kérdése, hogyan lehet visszahozni az elvett területeket Grúziához? Természetesen ez egy nagyon nehéz kérdés, ez egy hosszú távú téma. Ahogy én látom, persze lehet, hogy meglepő történelmi fordulat fog bekövetkezni a régióban, de ha ez nem következik be, akkor részemről az egyetlen elképzelhető megoldás, hogy Grúzia nyit, néhány megszorítást megszüntet, amit rögtön a háború után vezetett be a elfoglalt területeken, persze érthető módon. De talán a bölcsebb lenne most nyitni ezeken a területeken, amit a rövid bevezetőmben én azt úgy fogalmaztam, hogy a mentalitáson kell dolgoznunk, az emberek gondolkodását kellene változtatnunk. Abháziában és a, fönn kell tartani a kommunikációt Grúziával nem szabad bezárkozni, nem szabad elutasítani. Sajnos, amit látok, az inkább az, hogy, hogy elzárkoznak. Meg kell, hogy mondjam, hogy néha a grúz hozzáállást nem igazán elfogadható, főleg a legutolsó miniszterelnöki tárgyalásomra gondolok. Jó lenne, hogyha itt nyugodtabban folynának a tárgyalások. A következő kérdés a Örményország szerepére vonatkozott, illetve az Eurázsiai Unióhoz való közelítésére, és mit jelent ez Európa számára. Örményországban nagyon sokan szeretnék föntartani a kapcsolatot Európával. Az elnökkel, külügyminiszterrel, másokkal, a kormány részéről tárgyaltam, és egyetlen azt érzem, hogy most ők nem döntést akarnak hozni, és nem gondolják úgy, hogy ez, ez az egyetlen fejlődési lehetőség. Ők szeretnének szoros kapcsolatot föntartani Európával és biztos, hogy készen állnak arra, hogy gyakorlati lépéseket is tegyenek ennek érdekében. Jelenleg az igazság az, hogy Oroszországnak jelentős a benyomása rajtuk, és nincs választásuk, az az egyetlen lehetőségük, hogy az Eurázsiai Unióhoz csatlakozzanak. EU projektek hegyi Karabachban, vannak olyan jellegű projektek, hogy az emberek közti kapcsolatot ösztönözzük, de nem a hegyi Karabakh területén, e, ennek egyetem az oka, ez lehetetlen ott megszervezni, hogy ott hely, a helyben, a helyszínen legyenek ezek a kapcsolatfelvételek. Nem, hanem más területen szervezzük ezeket a kapcsolatfelvételeket, például Brüsszelben. A békefenntartó misszió kérdőjel lenne egy megoldás, Nehéz elképzelni, hogy milyen megoldás, de biztos, hogy van itt lehetőség, lehet gondolkodni a megoldásokon. Most nem is lehet előre látni, le, nem lehet meggyorsolni, hogy mi lehet egy komoly megoldás, de gondolkozni kell ezen. abháziai és délosszé területeken a gazdaság helyzete, igen, a helyzet nagyon rossz. Az én benyomásom, több utazást tettem ugye mindkét régióba, én benyomásom az, hogy azt nem mondhatom, hogy a régi, a többi részéhez képest is nagyon szegényes a helyzet Örményországhoz vagy Görögországhoz képest, Görögor- Grúzia vidéki területeihez képest. Sok befektetés érkezik Oroszországból, Dél-Oszétiában főleg azt lehet látni, hogy a teljes infrastruktúra a városokban is, vagy mondjuk, hogy ez a Simváli, az nem is igazából város, inkább falu, de sok minden történt, építkezések vannak folyamatban, utakat javítják egész meglepő módon. Úgyhogy nem mondanám azt, hogy sokkal rosszabb volt a helyzet, mint a régió néhány más területén, főleg a vidéki területekre gondolok. Több megjegyzés, több kérdés utalt arra, amit mi szelektív igazságszolgáltatásnak nevezünk, igazságszolgáltatási gyakorlatnak Grúziában. Ez közvetlenül nem kapcsolódik a mandátumomhoz. A helyi, hazai, grúziai helyzettel kapcsolatos ez, úgyhogy itt inkább annak adnék prioritást, hogy a grúz vezetőkkel Tbilisi-ben a delegációnkon keresztül tárgyaljunk erről a témáról kormányképviselőkkel, amikor tárgyalok, akkor soha nem hagyok készséget afelől, hogy az Európai Uniónak bizonyos, nem is bizonyos, hanem súlyos aggályai vannak az, arra vonatkozóan azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelik a volt vezetőket. Most szeretnék rátérni a orosz javaslatra. Piri asszony, igen, teljesen igaza van. Lehet, hogy a bevezetőmmel kellett volna, hogy ezt említsem, ugye az Abházia számára adott javaslatról van szó de hát most teszem ezt meg. Ez egy ö, csöndes ö, anektálás? Tudom, hogy ezt a terminológiát használják, de oda kell erre figyelnünk. Az egyezményt, ha megnézzük, ott harm- ö, jogharmonizációt említenek, közös gyökereket említenek, integrációt említenek, de én azért nem mondanám, hogy ez elmegy olyan messzire, mint egy anektálás, megszállás. Ö, ha ez úgy kerül végrehajtásra, ahogy most javasolják. De van egy abház ellenjavaslat is, ami sok mindent átvet, átvesz az eredeti orosz javaslatból, de a címe már, címe már stratégiai partnerség az új cím, és katonai integráció igazságszolgáltatási struktúra integrációja ebben az új javaslatban gyengébb szinten szerepel, úgyhogy az ellenjavaslat csökkentené az, azt az intenzitást, amennyire szorosan közel kerülnének Oroszország és Abházia. Persze nem lehet tudni, hogy melyik verziót fogják majd követni, melyiket írják alá az egyezmény keretében. Mi úgy gondoljuk, hogy az egyményt alá fogják írni, sőt már idén hiszen mindez kapcsolódik orosz finanszírozáshoz a régió számára, valószínűleg ez a fő ösztönző. De jelenleg mi a grúz félnek azt javasoljuk, hogy természetesen fejezze ki a véleményét, utasíts el, de meglátjuk, hogy milyen verzió fog végül is a tárgyalásokból kialakulni, ugye Abháziában, és az Oroszország és Abházia közti tárgyalások alapján, és utána majd pontosabban végig tudjuk gondolni, hogy mi legyen a mi véleményünk ezzel kapcsolatban. Az abház oldalról, nem az orosz oldalról, az abház oldalról látjuk azt, hogy az orosz javaslat szerinti egyezmény aláírását nem igazán üdvözlik. Sok kérdőjelet vett föl, hogy az abház szuverenitásban mi marad meg. Én ezt egyértelműen megfogalmaztam a Genfi tárgyalások társelnökével együtt is, Karaszin külügyminiszter helyettessel, de Abházia külügyminiszterével is, Cselebbi úrral is kapcsolatban állunk, többször találkoztunk ővele is. Úgyhogy így tudok, ennyiben tudok válaszolni a kérdése. Többé-kevésbé folyamatos a kapcsolatunk, a párbeszédünk mondjuk nem mindennapos, de azért gyakori a kapcsolatunk az abházféllel. Következő kérdés. Azt hiszem, hogy úgy fogalmaztak, hogy kell -e, hogy segítsük az abház oldalt, illetve mindez akkor esetleg az orosz stratégiát segíti a megszállás tekintetében. Én úgy gondolom, hogy mi projekteket hajtunk végre ezen a területen, megpróbálunk élő kapcsolatot tartani. Természetesen nem segítjük az abház vezetőket, nem, segít, nem segítjük Oroszországot. Azok, akiket segíteni kívánunk, azok az abház civil társadalom és megmondhatom, hogy még mindig sok kapcsolatunk van. Abháziában sokan vannak, akik nem végcélnak látják, és nem látják Abházia számára a végcélt az orosz csatlakozásban. Ott sokan szeretnék megtartani, amit ők szuverenitásnak, függetlenségnek neveznek. Sőt, még itt, ide érteném, Csirikbá volt külügyminisztert is, mert ezek a módosítások is, amelyeket az abház oldal javasol, ezeknek is ez áll a hátterében. Úgyhogy nem segítjük Oroszországot, nem segítjük az abház vezetőket, hanem a civil társadalmat kívánjuk segíteni, fejben tartva azt a célt, amiről persze mindannyian beszélünk itt, hogy adjunk lehetőségét a de facto területeknek Grúziához való visszacsatolására, hiszen mi Grúzia területi integritását támogatjuk az EU részéről. Aztán következő kérdés, Grúzia Európai Uniós tagjelölt-e? Erre a kérdésre én nem tudok választ adni. Tudjuk, hogy mik a grúziai szándékok, a, mik Grúziának a vágyai, hogy euróatlanti struktúrákhoz csatlakozzanak, sokat tesznek azért, hogy ez megtörténhessen, de hogy végül is tagjelölté vál-e, azt nem tudom, legalábbis most erre nem tudok választani, illetve most nem azok. Adzseriáról volt egy kérdés. Azt mondhatom, hogy egyszer ott voltam, mint EUSR képviselő, és tudjuk, hogy a forradalmat követően Adzsária Grúziához került vissza bizonyos autonómiával. Grúzia ígéretet tett arra, hogy az autonómiát fenntartja, de megmondom őszintén, hogy amit eddig látunk, az visszalépést jelent ebből a ígéretből, ez tény. Hogyha megnézzük agyárát, és hogy ennek milyen potenciális hatása lehet Dél-Oszétiára és Afháziára, amikor azon gondolkoznak, hogy érdemes-e újra Grúziához csatlakozni, akkor valószínűleg nem ez a legjobb példa. Következő kérdés. Abházia és Dél-Oszétia modelle arra, ami most Donbassban, Ukrajnában történik. Nem tudom, hogy ez így éle, lehet így is értelmezni. Amikor nemrég találkoztam az azeri vezetőkkel, azt hiszem az elnök mondta azt, amikor a Guam tagja elveszt területeket egy etnikai konfliktus követően. Hogyha ez a modell, ahogy a dolgok működnek a régióban, akkor igen, lehet, de most azért én ilyet még nem mondanék. A fejlemények, legalábbis a fejlemények alakulása egy bizonyos mértékben még nyitott. Meglátjuk, hogy valóban össze lehet-e hasonlítani ezeket a konfliktusokat. Még nem alakult ki egy olyan helyzet, amire azt mondhatjuk, hogy Ukrajnában teljes mértékben ugyanaz történik. Egyébként meg vagyok győződve arról, hogy mindegyik konfliktusnak sajátosságai vannak, és hosszú távon kell ezeknek az alakulását méghozzá egyelileg vizsgálni. Természetesen egy téma egyértelmű, Oroszország próbálja biztosítani, hogy a régióban befolyás gyakoroljon, ugye a volt Szovjetunió fontos területeiről van szó, és nagyon jól tudjuk, hogy Putyin elnök úr mit gondol a Szovjetunió végéről. Volt egy kérdés, hogy az emberek helyzete, életkörülményei valóban rosszabbak-e, mint korábban. Csak Dél-Oszétiában ismertem a helyzetet korábban, a 2008-as konfliktus előtt voltam Dél-Oszétiában. Nem, nem az a benyomásom, nem, most nem az a benyomásom, hogy rosszabban élnének az emberek, mint korábban. Talán pont ellenkezőleg. De lehet, hogy pont a befektetéseknek köszönhetően és annak a pénznek köszönhetően, ami Moszkvából jön. Azt, hogy azt mondani, hogy az emberek most rosszabbul élnek, mint korábban, az nem lenne korrekt valószínűleg hegyi Karabak témáját említette az utolsó kérdés is, illetve azt kérték, hogy továbbra is rendszeresen látogassam a területet. Igen, ezt meg tudom ígérni, és rendszeresen el fogok látogatni a területre. Köszönöm. Dank. Köszönöm szépen. Köszönjük a válaszokat. Áttérünk a következő napi rendi pontra. Ez az ötös nap, napi rendi pont, a társulási megállapodás. Mami Kénz kolléga jelentéstevő, és azt javaslom, hogy az ötöst és a hatost taglaljuk együtt. Kérem, Mami Kénz kollégát váradjon ide. Could you take the floor, uh, the, the chair for a few minutes? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es gribētu pateikties visiem deputātiem, ēnu reportieriem. Köszönöm. Először is köszönetet szeretnék mondani az összes árnyék jelentéstevőnek, illetve kollégának, akik módosítókat nyújtottak be. Ezeket nagy figyelemmel követtem, és azt gondolom, hogy plusz hozzájárulásokról van szó, amelyek javítják a jelentést. Javaslataik meghatározóak. És biztos vagyok abban, hogy nagyban segítik majd azt, hogy jó kompromisszumokat tudjunk kialakítani, illetve hogy a jelentés kiegyenlített legyen. Azt gondolom, hogy ez a jelentés segíti majd Grúziát abban, hogy kapcsolataiban közelebb kerüljön az Európai Unióhoz, mind gazdasági szempontból, mind pedig politikai szempontból. Nagyon örülök annak, illetve elégedett vagyok, hogy a jelentésben az általam javasolt legfőbb pontokat, illetve a módosítók nagy részét a szakbizottság támogatta támogatta azt, hogy Grúzia közel kerüljön az Európai Unióhoz, illetve pozitívan állunk hozzá a grúziai reformokhoz. ami a társadalmi megállapodásra való felkészülés előterét illeti. Azt gondolom azonban, hogy Nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a szelektív igazságszolgáltatás megjelenjen a módosítókban is, valamint az én jelentés tervezetemben. Azt gondolom, hogy Grúzia házi feladatait nem tudjuk elvégezni helyettük, és a grúz igazságszolgáltatásnak kell ezeket a reformokat megvalósítani. Hogyha ezeket a reformokat túlságosan politikai irányba visszük, akkor ezzel károsítjuk az igazságszolgáltatás fejlődését. Tapasztalatból beszélek, hiszen a mi igazságügyi rendszerünk hasonló reformokat valósított meg Lettországban, és azt gondolom, hogy az igazságügyi reformok Grúziában sokkal előre haladottabbak, mint a korábbi lett reformok. Ami a jogállamiságot illeti, az a téma, amelyel foglalkoznunk kell, azt gondolom, hogy további szakértőket igényel. Tehát nagyon fontos több szakértőt bevonni ebbe a folyamatba. Azt gondolom, hogy a független igazságszolgáltatás nagyon fontos, hogy az alapját képezze a grúz államnak. Ami a módosítókat illeti, Oroszország szerepére vonatkozóan, illetve hogy mi Oroszország szerepe ebben a folyamatban, Jelentéstevőként hangsúlyozni szeretném azt, hogy nagyon fontos lenne több figyelmet szentelni Grúziának, és nem folyamatosan Oroszországgal kéne foglalkoznunk, illetve Oroszország szerepével a grúz fejlemények kapcsán. Nem könnyű Grúzia helyzete, hiszen a 2008-as háború után fel kellett állniuk. Én készítettem elő a jelentés tervezetet, és a munka során figyelembe vettem azt, hogy a téma Grúzia és nem Oroszország. Köszönöm a módosítókat. Köszönöm szépen, Mimikánsz kolléga. A következő hozzászólás. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta a lehetőséget. Köszönöm szépen, anyanyelvemen fogok felszólalni, hiszen így világosabban tudok fogalmazni. A néppárt támogatja a társadalmi megállapodás ratifikálását az Európai Unió és Grúzia között, és hiszünk abban, hogy ez a megállapodás Grúzia javára szolgál, illetve a grúz polgárok érdekeit szolgálja, illetve a közös értékeinket, eh, elveinket sikerül ezzel megerősíteni. Azt is reméljük, hogy ez világos jelzést eh, küld az Európai Parlament részéről, hiszen ez egy nagyon fontos jelzés, hiszen Oroszország eh, Ukrajnában úgymond nem vállalt háborút folytat, és fontos a kérdéseket különvenni. Azt gondolom, hogy új tényeket ismerünk meg a folyamatban, Az integráció kérdése többször elhangzott. Tehát próbáljuk megtenni a magunk részéről azt, amit meg tudunk tenni, támogassuk a ratifikációt. Gratulálni szeretnék Mimikénz úrnak eddig munkájához. Köszönjük szépen, hogy időt szent arra, hogy ellátogasson Grúziába, illetve felvette a kapcsolatot az összes kulcsfontosságú személye. ma derült ki, hogy mi mindketten korábban Grúziában újságíróként tevékenykedtünk, mielőtt politikai pályára léptünk volna, tehát közös hátterünk van. Nagyon örülök annak, hogy a módosítók lehetővé teszik azt, hogy a legsürgetőbb kérdésekre összpontosítsunk, különösen ami a politikai igazságügyi eljárásokat illeti, de nagyon fontos, hogy az igazságügyi rendszer ne hasson politikai bosszút. Ezek a kérdések számos alkalommal felvetődtek számos politikai frakció részéről. Engedjék meg, hogy egy dátumot említsek, 1969-et, amikor a szovjet hadsereg elfoglalta Csehoszlovákia, Csehszlovákiát, mert megszállta Csehszlovákiát. Miért is említem ezt? Azért említem, mert a kommunista vezetők az én országomban eufémizmust használtak, az eset kapcsán, tehát hát a megszállás helyett a varsói szerződés megvalósítását említették. Tehát úgy érzem, hogy Grúzia kapcsán sem a megszállt területekről kellene beszélnünk, hanem szeparatista régiókról. Éppen ezért emelném ki az Európai Parlament állásfoglalását, ebből ugyanis világosan kiderül az, hogy ezeket a térségeket megszállták. Meg szeretném megemlíteni a vízum liberalizációt, Az Európai Bizottság az elmúlt héten megerősítette azt, hogy Grúzia teljesíti a vízum liberalizáció első szakaszán, és áttér a második szakaszra, amely a vízummentes utazást hivatott lehetővé tenni. Azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget fontos megragadnunk. Mamikins úr, várom a kompromisszumos módosításokat, javaslatokat, illetve várom az önnel való következő találkozót. Ezen a héten, illetve a jövő héten fontos lenne időt szakítanunk, de fontos lenne a szöveget végső formába önteni. A néppárt nevében hangsúlyozni szeretném még egyszer azt, hogy el vagyunk tökélve a jelentés előkészítését illetően. Köszönöm. Tiene la palabra el señor Tamás Meserich. Köszönöm szépen, Meserich úr a szó. Thank you, Chair. Um, I'm... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is röviden szeretnék köszönetet mondani kollégámnak, Manikens eh, jelentéstevőnek. Azt gondolom, hogy amellett, hogy nagyon sok a módosítójavaslat született, de a szöveg önmagában is már elég jó és használható. Egy dolog van, amelyek kapcsolatban a legtöbb módosító javaslat érkezett, ez az igazságszolgáltatás hiánya, vagy az igazság hiányának a, problémája. A zöldek általában a nemzetközi kapcsolatok és más területeken is a világos nyelvezetet szeretnék használni. Itt azonban mégis én egy kis, kis óvatosságra intenék az AFED-ben, mert a szelektív igazságszolgáltatásra hivatkozni folyamatosan, míg tudjuk, hogy vannak, hogy még tudjuk, hogy legalább részben sikeresek voltak az igazságszolgáltatás reformjai, tehát folyamatosan szelektív igazságszolgáltatásról beszélni nem annyira ö, hasznos, vagy nem segít Grúziának. Próbáljuk ezt elkerülni, ne folyamatosan is, is, ismert, ismételgessük, mert ezzel inflálódik a fogalom is. Köszönöm szépen, egyébként eh, nagyon jónak tartom a jelentést. Köszönöm szépen, Kányerte képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Két dologra szeretnék kitérni. Általánosságban azt mondanám, hogy ez a jelentés jó. Azokat a megfogalmazásokat tartja meg, vagy azt használja, amelyek már korábban is elfogadásra kerültek Grúziával kapcsolatban a parlamentben. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos, hogy beszélünk Oroszországról is ebben a jelentésben, megemlítjük Oroszországot, mert a jelenlegi helyzet nagyban összefügg Oroszországgal, Oroszország fellépéseivel és azokkal a kötelezettségekkel, amelyeket vállalt a 2008-as tűzszüneti megállapodás kapcsán. Oroszországnak be kell tartania ezeket a kötelezettségeit, és az Európai Uniónak lehetőséget kell biztosítania a hozzáféréshez a megszállt területeken. Emellett Oroszországnak Abházia és Déloszétia elismerését vissza kell vonnia. Ez nagyon fontos része a nemzetközi jognak. Emellett azt is támogatom, hogy ítéljük el a borderizáció, tehát a, a határok befogyasztásának a, a kérdését. Aztán, ami a szelektív igazságszolgáltatást illeti, én továbbra is támogatom ennek a fogalomnak a használatát, mert mivel olyan országból érkeztem, amely nagyon sokáig, amelyben nagyon sokáig tartott az átalakulás, nagyon tudom, hogy nagyon jól tudom, hogy mennyire fontos, hogy a partnereink ezt a, ezt a lehetőséget kihasználják, a momentumot kihasználják, és a valódi megoldások felé tereljenek bennünket. Világosá kell tenni, hogy hol a probléma, mielőtt ratifikáljuk az társulási egyezményt, amelyet egyébként én támogatok. És nagyon világosá kell tennünk a grúz hatóságok felé is, hogy hogy nem szabad szelektív igazságszolgáltatást használniuk, eh, illetve nem szabad azt a benyomást kelteniük, hogy leszámolnak a politikai mm, riválisaikkal. Mert ez abszolút azt a benyomást kelti, hogy a politikai bosszúállás hajtja őket, és ez a, ez a részrehajlásba torkollik. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Chciałem podziękować za przygotowanie tego. Köszönöm szépen, mondja Jurek úr, köszönöm szépen hogy elkészítették ezt a jelentést, elkészítette a jelentést, ezt a jelentést, ez kiváló alapja a vitának, kiinduló pontja a vitának. Ennek a jelentésnek az alap felvetését teljes mértékben támogatom, és a frakcióm nevében is azt mondanám, hogy minél, hamar, minél hamarabb alá kell írni ezt a társulási egyezményt Grúziával. Támogatjuk a grúz demokráciát, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy ne legyen olyan, ne, kelljen arra, ne kerüljön arra sor, hogy a rózsás forradalom óta bevezetett reformok által hozott előrelépések visszafordításra kerüljenek. Ez nagyon fontos. Számunkra az a tény, hogy a kormányok váltják egymást a hatalmon, ez teljesen normális. De ne felejtsük el ezt, hogy ez mi, milyen történelmenek a régiónak. Ne felejtsük el, hogy mi a helyzet Ukrajnában például. A két kormány közötti békés átmenet egy nagyon nagy előrelépés, és ez Grúziában megtörtént, és ennek nagyon örülök. Aztán szeretném, szeretnék kitérni a módosítási javaslataimra. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a grúz társadalom nagyban egyetért azzal, hogy közeledni kell Európához és az euróatlanti térséghez. Egyetlen grúz kormány sem söpörheti le az asztalról ezekről a, ezeket a javaslatokat, hiszen ezek az grúz társadalomban nagyon nagy támogatást kapnak. Ezt szeretném aláhúzni. Másodszor Nagyon fontosnak tartom a szolidaritást, ezeknek az országoknak az erősítése, ezeknek az országoknak, amelyek a szovjet blokkból léptek ki, megerősítése nagyon fontos. Körülbelül száz évvel ezelőtt, az első világháború végén úgy tűnt mindenki számára, hogy az orosz birodalom a dekolonizáció folyamatát kezdte meg így nevezték ezt a fogalmat, ezt a folyamatot, és aztán ezek után került sor a különböző forradalmokra, e, ezek ezt a folyamatot megállították. Úgyhogy ezek az országok csak most tudták e, a, a függetlenségüket e, megszerezni. Tehát kb. 100 évnyire visszavetette őket a Szovjetunió. Úgyhogy a mi feladatunk eh, és kötelességünk, hogy mi az Európai Unió támogassuk ezeket az országokat, hiszen ez egy erkölcsi feladat. Ezért nyújtottam be a 15-ös és a 25-ös módosító, módosító javaslatot, amely teljesen világos eh, utat mutat eh, Grúziának. Ez a társulási egyezmény az Európai Unió és Grúzia közötti kapcsolatokat erősíti meg, de azt szeretnénk, hogyha ez csak egy első lépés lenne, és Grúzia végül teljes jogú tagja lehessen az Európai Uniónak. A rózsás forradalom vívmányai vannak most, forognak most kockán, Szákásvili egykori elnök mozgalma miatt. hogyha nyugat nem segít Grúziának, akkor megint csak zsákutcába kerül ez az ország. Elnyomásra kerül sor a demokratikus ellenzék elnyomására, hiszen ez történik most éppen. Ami ezt a politikai konszenzust illeti, ne felejtsük el, hogy milyen fontos szerepet játszik a, a civil társadalom, Grúziában, az átalakulásban. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ezt hangsúlyozzuk, hangsúlyozzuk az egyház szerepét is, az ortodox egyház szerepét, amely elengedhetetlen ebben az országban. A grúzok nemzeti tudatát meghatározza az ortodox egyház. Az orosz megszállás grúz területen, ez, ezt, meg, ezt nevén kell nevezni. Ez nem polgárháború, hanem megszállás. Az orosz hadsereg volt az, amely Grúzia bizonyos területeit megszállta, és ez nagyon nagy problémákat vetett fel, és indított meg. Ez tehát megszállás volt. Hogyha komolyan akarunk beszélni arról, hogy hogyan lehetne megerősíteni Grúziát, hogyan lehetne segíteni Grúziának, hogyan lehetne az EU és Grúzia közötti kapcsolatokat erősíteni, akkor nem kerülhetjük meg ezt a kulcsfontosságú kérdést. Hiszen ez jelenti az összes többi problémának a gyökerét, amelyek jelen pillanatban Grúziában megfigyelhetőek. Tehát az orosz politikáról van szó, amely ellen mindenképpen fel kell lépni. Köszönöm szépen. Meg fogom adni a szót a jelentéstevenek, hogy összefoglalja a jelentését, de még meghallgatjuk az utolsó előtti hozzászólást. J'ai bien entendu mon collègue. Euh, Figyelemmel kísértem, mert Marek Frek hozzászólását, és követtem a grúziai eseményeket, még a sárkozi kormányzás, kormány alatt az Elizéből. Nos, a helyzet nem fekete-fehér. Nem is nem arról van szó, hogy vannak a gonosz oroszok és a szabadságharcos grúzok, hanem itt különböző érdekek merülnek fel a nyugat és, és Amerika között és az oroszok között, de hogyha ennyire egyszerű lenne a helyzet, azt hiszem, hogy Marek is ezt nagyon jól tudja, nem ennyire, nem ennyire egyszerű a helyzet. A kiegyensúlyozottság, a mértékletesség elengedhetetlen hogyha mindenképpen háborút akarunk indítani, és árnyalatok nélkül akarjuk szembeállítani a jót a rosszal, akkor semmit nem fogunk elérni. Elnézést kérek, de ezt nem tudom elfogadni. A señora Fotiga. Fotiga asszony, tessék. Dziękuję, panie przewodniczący. E, po, po interwencji mojego... Köszönöm szépen. Nos, a francia kollégám hozzászólása után hadd emlékeztesek mindenkit egy dologra, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a grúz nemzet nagyon hosszú történelemmel rendelkező, csodálatos történelemmel rendelkező nemzet. Ez egy nagyon régi nemzet. A grúz nemzet az 5. századtól ból vannak az első emlékei ennek a nemzetnek, és nagyon kevés példa van ilyen régi kultúrára. A, ezen keresztény emlékeket 2008-ban az oroszok lerombolták, az orosz hadsereg lerombolta, lebombázta, még mindig emlékezhetünk rá. Ezekre még mindig emlékszünk, emlékszünk például a Canterbury emlékek lebombázására és, és tönkretettelére, de a grúz emlékekre nem emlékszünk, ezekről nem, emléksz, nem emlékezünk meg. Ez nagyon szomorú, és ezek a szavak, amiket hallottunk, nagyon szomorúak, és nagyon elkeserítőek egy ilyen hosszú történelemre visszatekintő nemzet számára nem, nem engedhetjük meg, hogy ez csak egy nemzetközi komplott, ez az ország sorsa egy nemzetközi komplott tól függjön. Köszönöm szépen, megadom az óta jelentéstevenek. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék mindenkinek köszöntet mondani, aki a vitában felszólalt. Úgy gondolom, hogy nagyon jó az esélye annak, hogy jó kompromisszumot találjunk. Minden támogatok, ami elhangzott a szelektív igazságszolgáltatással kapcsolatban, az én véleményem is ez. Fontosnak tartom, hogy megfelelően legyen megfogalmazva ez a téma. Abban is biztos vagyok abban, hogy kompromisszumra tudunk majd jutni. Továbbá abban is biztos vagyok, hogy a szakbizottsági novemberi szavazás követően, illetve a plenárison a szavazás követően még tudunk majd beszélni erről a témáról. Herzlichen Dank. Herr Berichterstatter, wir werden... Köszönöm szépen. November 17-én fogunk szavazni, és előtte még lesz alkalmunk a módosítókat megvizsgálni. 132 módosító van, és remélem, hogy a jelentéstevő, illetve az árnyék jelentéstevők meg tudnak majd állapodni, Az INTA november 7-én fog határozatot hozni. December 15 és 18-a között a plenárison hozunk majd végleges döntést. Azért, hogy harmadik országként az ország ratifikálhassa, illetve hogy ratifikálhassuk a megállapodást Grúzia esetében is. Ukrajna a következő téma. Itt eszmecserére kerül sor. De születte asszonynal, aki Penkovics úrral vesz részt a 14 fős delegáció munkájában, illetve vezette ezt, amit az Európai Parlament Ukrajnába küldött, és korábban elmítettem, hogy nagyon örülnék annak, hogyha hallhatnánk néhány mondatot az úgynevezett választásokról, amelyekre vasárnap került sor a megszállt területeken. És örülnék annak, hogyha először Zuluetta asszony vezetni be a témát, ő volt a hosszú távú misszió vezetője, Örülnénk annak, ha beavatna bennünket a témába, utána pedig Plenkovics kolléga fogja taglalni a többi témát. Köszönöm már előre is neki, illetve a kollégáknak, hogy a misszió munkájában részt vettek, parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. I under- Köszönöm, elnök úr. Ha jól értem, akkor csak a október 26-ai választásokról kell beszéljem, és ne, ne beszéljek arról, ami most vasárnap történt Donbass régióban? Pedig kell, hogy beszéljek róla, hiszen, illetve nincs mondani valóm ezzel kapcsolatban, mert nem voltunk ott megfigyelőként. Először is szeretnék köszönetet mondani, elnök úr, és a tisztelt képviselőknek is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, hogy beszámolhatok önök előtt. Ez a harmadik találkozunk ebben a minőségemben, és örülök, hogy itt lehetek önökkel. A ukrajnai választási megfigyelő misszióval kapcsolatban e, először is elmondanám, hogy a májusi elnöki választáshoz képest kisebb volt a delegáció, de mégis jelentős volt, 700 főt jelentett. Szeptember 17-én Nyolc megfigyelő volt ott szeptember 27-én, és mindegyik régióból, régióban ott voltak egészen október elejéig. Most pénteken zártuk le a missziót krím területeken, hiszen ezt az Orosz Federáció anektálta, nem volt választás, nem volt elnöki választási lehetőség azokban a Luhansk és Donetszki területeken sem, amelyek most ukrán hatósági ellenőrzésen kívül kerültek. 450 fős új ukrán kormány, ukrán képviselői hely nem lesz betöltve. 39 ország plusz Japán is küldött megfigyelőket. 18 orosz megfigyelő is jelen volt, és meg tudtuk szervezni a munkánkat a választási napon, körülbelül 200 parlamenti megfigyelővel, az Európai Parlament delegációjával voltunk ott, a EBS parlamenti közgyűlése is jelen volt, a NATO parlamenti közgyűlése is jelen volt, több mint 3000 választási körzetet tudtuk megfigyelni az országban, és a következtetések alapja 3000 beszámoló, ezzel beszámolok közvetlenül megfigyelésekből, gyakorlati megfigyelésekből származott. Ahogy tudják, az értékelésünk általánosságban pozitív volt, főleg a szavazás napján. Jól szervezett, rendezettnek találtuk a választást, 99%-ban érvényes ez a megvizsgált területekre. Néhány eljárási probléma volt. Érdemes megjegyezni, hogy a összes megfigyelt régióban a következtetések érvényesek meg kell, hogy egyezem, hogy Donetszben és Luhanskban nem történt megfigyelés, kivéve, hogy egy rövid látogatást tudtunk tenni Donetszben két város területére. Az elnök választáshoz hasonlóan most is a Központi Választási Bizottság irányította a választásokat, és két fontos választást szerveztek így Ukrajnában idén. nagyon kompetens módon tudták kezelni, határidőre lezárták a választásokat, és nagyon magas volt a részvétel, több mint 50 százalékos ukrán polgárok nagyon békés választási napon tudtak elmenni választani jelentős kihívások merültek föl. Október 26-án például sajnálatosan volt egy demarkációs vonal Luhansk és Donetsk, ugye szeparatisták által ellenőrzött területek, illetve ukrán ellenőrzés alatt álló területek között. A szeptemberi Minszki megállapodás ellenére a harcok folynak, folytak a választásokat követően is. Az elmúlt hetekben több haláleset fordult elő, 21, ebből ketten haltak meg pont a választás napján, 31 sérült van. A missziónk arról is beszámolt, hogy bizonyos feszültségek merültek föl, és erőszakos incidensek is előfordultak a szavazás napján. A szavazás követően az eredmények kezelését is vizsgáltuk. Nem volt teljesen pozitív ennek az értékelése. 19 problémás választási mm, körzeti bizottságról tudunk. Kievben fordult elő az egyik probléma. Azt is meg kell jegyezni, hogy bizonyos körzetekben, Luhanszban és Donetszben csak néhány volt, ahol csak négy választási lehetőség volt. Általánosságban szeretném hangsúlyozni, hogy ahol a problémákról beszámoltak, ott főleg az volt, nagy volt a választók száma, és ezt nem tudták kezelni. A választások, akik ismerik a múltbeli választásokat, nagyon jól tudják, hogy általában nagyobb problémák szoktak felmerülni. Ennek ellenére az elnök és miniszterelnök előnyt szerzett abból, hogy a választások előtt is megfelelően tudott szerepelni a kampány keretében. A médiát, a televíziókat is követtük, meg kell, hogy mondjam, hogy a médiát az üzleti érdekeltség befolyásolja elsősorban, és a nemzeti televízióban a közszolgáltatási feladatokat megfelelően eljárták, ellátták, en, ugyanakkor az még mindig vannak intézményi hiányosságok. Tudom, hogy Lenka Vécsor is ismeri a helyzetet, ahogy tudják, a 99 mm, pártból a hat párt került be, az ukrán kommunista párt a választások a kezdve első alkalommal kiszorult a parlamentből. A helyek elosztása 99,89%-os eredmény alapján az, hogy Poroshenko úr blokkpártjának 132 helye lesz, a miniszterelnök népfrontja hoz képest több helyet szerzett, 82 helye van a miniszterelnök frontjának, aztán a következő 35 helyet szerzett a Mayen, Maiden. Aztán a nők képviseletéről is be kell, hogy számolják, sajnos itt rossz vagy eredményről kell, hogy beszámoljak. 37-en lesznek most a parlamentben. Az előző mandátumban 30, 43 nő volt, most 47. Csak két helyi választókörzetben választottak meg női képviselőt. Végül elnök úr, a választások megfelelő rendben történt megszervezése megalapozza azt, hogy a jövőbeni kihívásokkal, teli feladatokkal megfelelően tudják majd kezelni, és az ukrajnai nagyobb pártok nem kérdőjelezik meg, a nagy vesztesek se kérdőjelezik meg az eredményt, az eredményeket. Fontos, hogy politikai szándék érvényes a hosszú távú EBSZ és egyéb nemzetközi szervek által adott ajánlásokat hosszú távon megkívánják valósítani. A kampányfinanszírozás kérdésével részben foglalkoztak. Az együttműködés az ukrán hatásokkal és a nemzetközi hatásokkal már elindult az új jogalkotási területen. És szeretném azt is hangsúlyozni, hogy fontos és sürgős új szabályok kidolgozása, nak ösztönzése azért, hogy a választási adminisztráció megfelelően működjön, és főleg a szavazat számláló személyzet felkészítése lenne fontos. Végül is a választási megfigyelő delegációnak pozitív az eredménye, az új ukrán parlamentben olyan partnerek fognak ülni, akik készen állnak a konstruktív párbeszédre, a reformok tekintetében is beleértve a választási reformokat is. Köszönöm, elnök úr. For this report, Mr. Plenkovic. Köszönöm szépen, Plenkovics úr következik. Thank you very much, President Brock. Uh, first of all, I would like to... Köszönöm szépen, elnök úr. Azok a kollégák, akik az Európai Parlament Ukrajna delegációjának tagjai részt vesznek ezen az ülésen, és szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik részt vettek a nép, a, az Európai Parlament megfigyelő misszióján, fejlesztési megfigyelő misszióján októberben. Benezelőete asszonynak és az EBSZ kollégáknak nagy köszönetet szeretnék mondani, kemény munkájukért, ugyanis ellentétben az európai parlamenti képviselőkkel ők sokkal tovább voltak a helyszínen, elemezték a helyzetet, megvizsgálták a kampányt, a jogi keretet, a média tudósítást, a szavazást, a szavazatok megszámlálását és magát az egész választási gyakorlatot figyelemmel kísérték. Két aspektust szeretnék elmondani, vagy megosztani önökkel, amelyeket az előrehozott parlamenti választásokkal kapcsolatban megfigyelhetünk. Először is azt hiszem, hogy ez a lett az, hogy nagyon világosan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy a 450 helyből 226-ot választanak meg többséggel, és itt most tehát nem lesz olyan, nem lesz annyi tagja a parlamentnek, mert a 37 hely, amely a Krimfélszigetet, illetve 29 hely, amely Luhanskot, illetve, illetve 6 hely, ami a Donetszki régiót illeti, ezek nem kerültek most megválasztásra. De ugye minimum 300 képviselőnek kell, képviselőt kell megválasztani ahhoz, hogy a munkáját folytatni tudja a parlament, és ez megtörtént. A választási megfigyelés, megfigyelői misszió normál keretek között folyt. Nitropetrovsk, Kijev, Csácki régiókban figyeltük meg a választásokat, és a kollégák, akik részt vettek a választási megfigyelő misszióban, ők is azt mondták, és csak ezt tudom megismer, megismételni, hogy nagy nehézségeket és szabálytalanságokat nem tudtunk megállapítani, nyugodt körülmények között folytak a választások. Az előzetes eredmények kérdetésre kerültek, az EBSZ e parlamenti közgyűlése, NATO parlamenti közgyűlése, és egy szélesebb körű megfigyelői misszióra hagyatkozott az eredményekkel kapcsolatban, amely szélesebb körű megfigyelő misszió Ukrajna nagyobb területeit fette le, nem csak azokat, amelyeket az Európai Parlamenti megfigyelő misszió. És bizonyos javaslatokat fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne javítani a, megvál, a, a választási folyamatot, például a jogszabályok, választási törvény korrekcióival kapcsolatban. A részvétel több mint 50% volt, de kicsit alacsonyabb, mint amit vártunk. Mindemellett azt mondhatjuk, hogy sok európai országhoz kép, gyakorlatához képest magas részvételi arány valósult meg. Nagyon fontos látni azt, hogy a 26-ai választások egy három lépéses folyamat részét képezik, tehát a majdani mozgalom, a májusi elnökválasztás, és most Poroshenko elnök látta ennek a, ezt a momentumot, ragadta meg ezt a momentumot, amelyben demokratikus módon, legitim módon megválasztott parlament Verkhovna Ráda kezdheti meg a munkáját. Az eredmények azt mutatják, hogy az ukránok többsége Európa mellett tette le a voksát, a reformok mellett, de az egység mellett és az ország területi egysége mellett. Ebben az összefüggésben látjuk a Minszki e, egyezmény fontosságát, a brüsszeli egyezmény fontosságát, amely 2016-ra januárjára halasztaná a kereskedelmi megállapodás ratifikálását, illetve a Naftogaz és a Gazprom megállapodásának a fontosságát. Ezek az elemek békésebb, nyugodtabb atmoszférát teremtettek, bár az elnökválasztás és a parlamenti választás között több mint 3700 ember halt meg Ukrajnában. Az ukrán hatóságok Ukrajna nagy rész, bizonyos részeihez nem férnek hozzá, és Jacenyuk miniszterelnökkel, Poroshenko elnökkel, találkozókkal, Krimkin külügyminiszterre való találkozók során két fontos aspektust határoztunk meg, az Európa az európai irányultságú reformok, a másik pedig a területi integritás helyreállítása. A szeptember 16-ai ratifikáció, társas egyezményi szimultán ratifikáció után nagy, ez nagy lendületet adott Ukrajnának, és világosá vált az, hogy az Európai Parlament és más európai intézmények is támogatják Ukrajnát, ez fontos az ország jövője szempontjából. Ami a tegnapi választásokat illeti, mindannyian látjuk, azt hiszem, ezek, hogy ezek nem eh, legitim és nem legális eh, választások voltak, ezeket nem fogja elismerni sem az Európai Parlament, sem a nemzetközi közösség eh, nagy része sem, úgyhogy ezért nem kapják meg azt a legitimációt, amelyre szükségük lenne, és sőt a Minszki egyezmény értelmében ezek aláássák a békés megoldás lehetőségét. A választási megfigyelő missziónkról szóló részletes beszámoló néhány héten belül elkészül, ahogy ez a gyakorlat az Európai Parlamentnek. Parlamentnek szeretnék köszönet mondani Szanyi úrnak, az alelnöknek, Csarnecki Richardnak, Zalet Póni, Piri, Bohem, Thomas Marker van Dalen, Lansdorf Hártasszony, Mazeronis eh, képviselőknek szeretnék köszönetet mondani, akik részt vettek a választási megfigyelő misszióban, és minden eh, kísérő eh, munkatársnak köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Elnök úr, csatlakozni szeretnék mindahhoz, amit Plenkovics eh, elnök úrtól hallottunk, Két apróbb eh, felvetésem lenne, és kiegészíteném mindazt, amit eh, tőle hallottunk. Az első megjegyzésem az az, hogy nagyon fontos kifejezésre jutatni azt, hogy az európai orientáció több női részvételt is kell, hogy jelentsen az, az ukrán parlamentben, tehát nagyon fontos lenne, hogyha több női képviselő lenne. Második megjegyzésem, gratulálni szeretnék különösen Ukrajnában a Nemzeti Cselekvési Hivatalnak, hiszen óriási feladatuk volt, jelentős munkát végeztek. Próbáljuk csak meg elképzelni, hogy egy olyan országban, ahol a háború nagyon sok szempontból érzékeny kérdéseket vet fel, illetve belső feszültségek érzékelhetőek. Ebben az esetben úgymond 900 külső megfigyelő részvételét is meg tudták szervezni. Ez önmagában véve már jelentős terhet róhatott volna akár a szervezők vállára, de úgy érzem, hogy nagyon szakmailag alátámasztott munkát végeztek, ezt gratulálni szeretnénk, és megengedik egy utolsó gondolatot, szeretnénk megosztani önökkel amit Plenkovics úr maga nem mondhatott nyilván, neki is szeretnénk gratulálni a munkához. Yes, thank you, Mr. Chair. If you don't mind, I'll speak. Köszönöm szépen, ha megengedi, akkor, megengedi, akkor hollandul folytatnám az anyanyelvemen. Én is gratulálni szeretnék Plenkovics úrnak, illetve köszönetet szeretnék mondani neki, illetve más kollégáknak is. Köszönöm szépen az együttműködést. Az Ukrajnai misszió nagyon sikeres volt, és úgy érzem, hogy normál választásokra kerülhetett sor, betartották az eljárásokat, és nagy érdeme ezeknek a választásoknak az, hogy Ukrajna végre rendelkezik egy olyan népképviselettel, amely a társadalom akaratát tükrözi, Janukovics elmenekülése és a majdani események után Hát egy olyan képviselet valósulhatott meg, amely a reformokat is véghez viheti, és nagyon fontos, hogy itt rákapcsoljanak, úgymond. A többség akaratáról beszélhetünk joggal, és a többség meg szeretné reformálni az országot, modern, demokratikus társadalmat szeretne építeni. Mindahhoz pedig, amit a kollégáktól hallottunk, nem voltak negatív esetek nyugodtan zajlottak a választások. Viszont a, a választáson nem képviseltették magukat azok, akik otthonukat elhagyni kényszerültek a Dombaszi térségből, Ogyesszában nagyon sok ilyen személyel találkozhatunk, illetve lehet őket látni. Ők nem vettek részt a választásokon attól függetlenül, hogy a hatóságok az ő regisztrálásukat e- megkönnyítették megkönnyítették. Ettől függetlenül nem vettek részt. A kérdésem pedig az, hogy a hatóságok talán nem szólították meg őket eh, megfelelő módon, nem mobilizálták esetleg őket megfelelően. A keleti régiók 400 ezer eh, menekültről van szó, tehát 400 ezer ember nem vett részt a választáson, éppen ezért nem tükröződhetnek az ő érdekeik sem. Ami pedig a fiatalokat illeti, kevés fiatalt láthatunk a választásokon. Vajon ez a régi választási rendszeren múlik, hiszen a uh, kettős rendszer létezik, a single seat constituency rendszer keretében még mindig vannak választási uh, csalások. Egy kicsit eh, kevésbé áttekinthető a paletta, különösen a fiatalok számára és azt gondolom, hogy talán hiányzik a bizalom. A választási reform reformja után nagyon remélem, hogy a helyzet változni, javulni fog, meg kell reformálni a választási rendszert, és fontos, hogy ez első prioritás legyen. Természetesen óriási aggályok érzékelhetőek, hogyha megnézzük, hogy mi történik a Dombaszi térségben, a helyközi választások tegnap, amelyek nem voltak legálisak, legitímek, Felmerül a kérdés, hogy esetleg Oroszország ezt nem fogja saját javára fordítani, visszaélni vele. és lehet, hogy a felkelők több területet szeretnének visszahódítani, olyan visszaszerezni az ukrán katonáktól. Hát nagyon jó lenne a lefegyverkezés végre, illetve az erőteljesebb politikai munka kifejtése, és fontos lenne Oroszországra nagyon nyomást gyakorolni, ha ez ugyanis nem történik meg, akkor nehéz lesz a helyzet. Utolsó megjegyzésem, saját tapasztalataim mellett, amikre Ogyesszában tettem szert a Donetszki térségből is kaptam jelentéseket, és ott valóban használták a megfélemlítést, magán rendőrség fenyegette a résztvevőket, és ami a szavazatszámlálást illeti, itt is hatással voltak erre. Hogy pontosan mi történt, nem tudom, hiszen csak beszámolókat hallottam erről a kérdésről. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Sokkal szkeptikusabb vagyok, mint kollégáim, és a Petrovszi térségre összpontosítottam, ami eredetileg nem szerepelt a célok között. Voltak visszaélések, veszesi törvényel való visszaélés. Egyrészt az emberek megfélemlítése azáltal, hogy fontosan jelen voltak a katonák, fegyverekkel, uniformisban a választási helységekben. Ez pedig nem összeegyeztethető az európai standardokkal, de mint említettem, ez többször is előfordult, ami pedig eh, a szavazatok megvásárlását illeti, erről is volt, kaptam értesüléseket, például mobiltelefonon keresztül, illetve egyéb más hamisításokra is sor került, például a jegyzőkönyveket elküldték a választó helységekből a központba, illetve a választó központokból különböző formákban, hamisított formában küldték őket, aztán innét is tovább. Nem pusztán egyszer fordult elő mindez, hanem számos alkalommal. munkatársaim is részt vettek a munkában a térségben, és számos bizonyítékot találtunk az említett esetekre. Az erőszak is megjelent a választások előtt, a választások alatt, az utcákon, igen, gyakran találkoztunk erőszakkal, különösen, ami az ukráni kommunista párt funkcionáriusait illeti, illetve az ellenzéket is. ami a választó helységeket illeti, illetve az eszközöket, itt kevesebb erőszakot érzékeltünk. Ez nagyon fontos, hogy a helyzetet figyelemmel kövessük majd a jövőben is. Például a szervezők szemében felmerült az, hogy bizonyos területeken a nem európai erők tűnt, hogy hatalomra kerülnek, illetve vezetnek, és ezeket a választóhelységeket, amelyekről kiderült ez az lehetséges tendencia, nem nyitották meg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst mal möchte ich... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a választó megfigyelő delegáció eh, két elnökének, Zuluetta kolléganőnek, illetve Pleskovics kollégának, valamint minden kollégának, aki részt vett a munkában. Néhány rövid kérdést szeretnék felvetni. Egyrészt, ami a hosszú távú és a rövid távú megfigyelőket illeti. Hány orosz résztvevő volt? Ez volna a kérdésem, illetve hogy az orosz résztvevők is eh, ugyanúgy léptek-e fel, mint más megfigyelők. Tehát ezeket az értékeléseket Oroszország, mint OECD tag mennyire számítja be, úgymond Azt gondolom, hogy a választási megfigyelés eszközei nem igazán adekváltak egy változáson keresztül menő ország esetében. A Velencei Bizottság is adott erre vonatkozóan ajánlásokat. Zuluetta asszonyon figyelembe szeretné venni legközelebb majd a Velencei Bizottság ajánlásait, illetve legközelebbi alkalommal terveze egy másik választási rendszert javasolni. Um, Köszönöm szépen, én is köszönetet szeretnék mondani a delegációk vezetőinek a munkáját, illetve a kollégák munkáját. Örülnék annak, hogyha a jelentést részleteznénk, megfogalmaznánk a kritikákat, illetve hívjuk fel a figyelmet a szükséges reformokra. Ez nagyon fontos. Tudjuk azt, hogy milyen fajta folyamatot szeretnénk látni Ukrajnában, illetve tudjuk azt, hogy a demokráciához nagyon sok reformra van szükség Ukrajna részéről, éppen ezért kulcsfontosságú a jelenlegi momentum. Nagyon fontos, hogy pontosak legyünk az ajánlásokban. Erre a kollégák is felhívták a figyelmet. Agasztanak azok a jelentések, amelyeket a médiában olvashattunk. Nagyon kevés fiatal vett részt a választásokon. És azt gondolom, hogy ez igenis súlyos aggály. Ez pedig felhívja a figyelmet a tényleges reform fontosságára. Ezen kívül el szeretném még mondani, hogy hálás vagyok az elnök úrnak a Dombási választások legitimitását érteni, illetve azt, hogy ön ezt a nyilatkozatot tette. Azok a képek, amelyeket láthattunk, a um, káposztákról és a um, répákról nagyon sokat árulnak el arról, hogy ezek tulajdonképpen nem is minősülhetnek választásoknak. Thank you, Chairman. Uh, also uh, in Kharkov or Kharkiv, Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nyugodt volt a hangulat a választásokon az emberek részéről, illetve nem hallottunk problémákról. Kitűnőek voltak ezek a választások, a szavazatszámlálás és problémamentes volt, és ez egy orosz nyelvű régióban érzékelhető tehát ebből egy szélsebb kép is kirajzolódik, az ukrajnai választások rendben történtek. Anna gomez egyetértek, hogy a dombaszi választások természetesen felháborítóak, és a Minszki megállapodás megsértéséről van itt szó. És az ukrajnai barátainkkal jól tudunk együttműködni. Egy utolsó megjegyzésem, a fasiszták az extrém jobb oldal nem volt látható, illetve nem is szavaztak rájuk. Gracias, señor presidente. Gracias a, por, por tener esta oportunidad. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy lehetőségünk van erről a témáról beszélni. A jelentéseket is természetesen el fogom majd olvasni. Viszont szeretnék egy rövid kritikát megfogalmazni, ha megengedik. Ami a korábbi megjegyzéseket életi, számos külföldi szereplőt láthattunk, és ők nem akarják azt, hogy mi a saját európai politikát alakítsunk ki. Most nem fogom értékelni a kievi választásokat, csak néhány dolgot szeretnék mondani. Jelentős volt a támogatás a kormány felé, és az európai erőket nem támogatták, különösebben 30%-os volt, de most a választások részleteire nem térnek ki. Nem gondolom, hogy ha az emberek, azt gondolom, hogy ha az emberek nem tudnak megfelelően ért, együtt élni, akkor a választásoknak sincs értelme. Tehát én nem értek egyet azzal, hogy fontosan Oroszországot kéne hibáztatnunk, mint ahogy azt a kollégák teszik. Hallottuk az EU képviselőjének véleményét, aki már tábuzott, és ő elmondta azt, hogy nagyon gyakran együttműködőek az orosz hatóságok. Örülnék annak, ha általános megállapodás szeretne Ukrajnával, azért, hogy az országot meg e, tudjuk védeni, és feltétlenül a megállapodás jelentheti a megoldást. Elnök Safazer úr, ön részt vett, illetve megfigyelte az illegális választásokat, megélhette ezt. Talán beszámolhatna arról, hogy hány párt konkurálhatott, és a polgároknak így egy kínálat jelentkezett. Szeretnénk őt megkérdezni arról, hogy ön, mint francia jobboldali, mit gondol erről? Schaffhauser úr, kérem számoljon be. Merci, président. Köszönöm, elnök úr. Igen, részt vettem Donbassban a választásokon, és néhány óráját tettem csak vissza a parlamentbe. Először is el szeretném mondani azt, hogy az elmúlt héten a választások, nem a mostaniakról beszélek, egy, ne, egy szükséges folyamat volt. Ezt kollégám is hangsúlyozta. nem volt demokratikus a folyamat, néhányan államcsínyről is beszéltek, tehát a legitimitást kellett újra megkeresni mind a kievi kormány számára, illetve a választások számára is. És azt gondolom, hogy ez a folyamat feltétlenül szükséges még akkor is, hogyha e, itt viccelődünk és néha, Azt gondolom, hogy itt azért van mit megvizsgálni, de én most nem erről szeretnék beszélni. El szeretném mondani az, hogy ez a kormány, a kievi kormány legitimitást keresett, mégpedig a választók részéről szerette volna ezt megkapni. Keleten drasztikus a helyzet, nagyon súlyos. Nem szeretnék kitérni arra, hogy pontosan mi történt. Még mindig az a helyzet, hogy bombázás van, a civil lakosságot bombázzák, több mint tíz iskolát bombáztak, száz iskolát azért nem, de több tizet, és láttam olyan kórházakat, amiket megtámadtak, illetve láttam azt, hogy a lakosságot el akarják űzni. 750 ezer eh, eh, szeméről van szó, aki lakóhelyét kényszerült elhagyni. Hát, körülbelül tízezren veszítették életüket. Tehát itt egy olyan lakosságról van szó, akivel beszélni is tudtam, és ők teljes mértékben traumatizáltak. Ezt saját tapasztalatban mondom. Ők beszélnek oroszul, de ezt soha nem ismerték el nekik. Nem ismerték el tényleges identitásukat. És nem érzékeltem semmiféle gyűlöletet. Amikor megkérdeztem, hogy gyűlölik-e azokat az embereket, akik őket bombázták. Azt mondták, hogy nem. Ők a politikusokra haragszanak, És ez olyan háború, mint hogyha az USA és Oroszország között háború, lenne háború. Tehát nagyon fontos, hogy a béke útját megtalálják, ennek pedig csak egyetlen lehetséges módja van Keleten. Úgymond saját maga által kikiáltott hatalomról van szó, ez a hatalom pedig meg fogja keresni a legitimitását, egyáltalán nincs legitimitása. Bármilyen is a választási folyamat, nagyjából működőképes, de ha megnézzük, hogy mi történt Kievben, akkor nagyjából van ez rendben a legitimitás szempontjából, és innét kezdve nincs értelme annak, hogy ne ismerjük el ezt a hatalmat, hiszen le kell tudni ülni az asztalhoz ahhoz, hogy vita legyen, és a jövőre nézve kell megoldásokat találni, és nem kell eh, az egyik vagy a másik felett, úgymond az ördög képében eh, feltüntetni. Azt gondolom, hogy nem szabad a mészárlás tovább hagyni, tovább engedni. És Oroszországban, ahonnan itt visszatértem, több millió kamionról hallhattunk. Én egyetlen harckocsit sem láttam, ami Oroszországból érkezett volna. Legyünk komolyak, lehet, hogy nem vettem volna észre, de három napig voltam úton, úgyhogy ez nem lehet, hogy nem vettem volna észre. Tehát próbáljunk meg párbeszédet kezdeni. Annyi bizonyos, hogy ez a lakosság úgymond tiszta államot szeretne parlament kapcsán én mindig világos voltam. Elmondtam azt, hogy nem ez a jövő. A jövő az az, hogy az ország egységét újból megtalálják a párbeszédre eh, történő áttérés. De nekünk ehhez a párbeszédhez hozzá kell járulnunk. Nem szabad, hogy ahhoz járuljunk hozzá, hogy az egyik vagy a másik felet eh, eh, az ördögképében tüntessük fel. Tehát nagyon fontos, hogy ezt mindenki tartsa észben, és hogy igenis ilyen jelzést küldjünk, küldjünk a demokrácia érte, érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Ukrajnának kiváló eh, eredményekhez, és Tanán előtte beszámolóját és Plenkovics kollégánk beszámolóját nagyon ö, eh, nagy figyelemmel követtem. A választások előtt két héttel az előkészítő ülésen arról beszéltünk, hogy utána azt láttuk, hogy az elvárásaink beigazolódtak, Európa barát erők kapták meg a lehetőséget arra, hogy a reformokat beindítsák. Ez az egyetlen lehetőség. Mindazonáltal én is szeretnék köszönetet mondani az elnök úrnak és Plenkovics úrnak azért is, mert világos állá, világosan állásfoglaltak, a Donbasszi választásokkal kapcsolatban. Ezek nem legitim választások. Az előző hozzászólót, aki ellátogatott a Donbass régióba, aki folyamatosan a párbeszédről beszél, ami annyira fontos a két fél között, Nos, a párbeszédet az ukrán hatóságok felkínálták többször is, több alkalommal is, először is Genfben, aztán másodszor Minskben. A mm, tűzszüneti megállapodások. Azonban a Donbasszi választás a Minszki Egyezménynek egyértelmű megsértése, és az a tény, hogy Oroszország elismerte ezeket a választásokat, ez a nemzetközi rendnek az csapása. A kollégámtól szerettem volna kérdezni valamit. Azt szeretem volna kérdezni tőle, hogy támogatja-e az önrendelkezést a baszk régió számára, az Occitán régió számára. Na, ős vajon azt támogatja-e? Válaszolja meg ezt a kérdést, kérem. El tudom képzelni, hogy az ön számára és az ön pártja számára ez elképzelhetetlen. Végül pedig Hodorkovszkit szeretném idézni, nyilván mindenki tudja ki Michael Hodorkovszki, oroszul írta ezt, úgy röviden lefoglal, összefoglalom. Nem szeretnék a személyekre kitérni, de nagyon fontos, érdekes az, hogy miért van az, hogy régi, európai régi fasiszták miért támogatják annyira Putyint. I'll take up some of the questions, Nos, ami a kérdéseket eh, illeti, ezekre válaszolok, amelyeket hozzám eh, intéztek. Of, uh, the representation of women. I'm glad. Először is nagyon fontosnak tartom a nők kérdését, a nők hozzá járultak a parlamenti képviselethez, azonban nagyon nehéz volt a részvételük a választásokon. Ami a belső menekülteket illeti, nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy őket is elérjük, és megfigyeltük azt, hogy nagyon egyenlőtlen volt az ő e, részvételük. Egyes területeken, mint például Harkivban e, nagy erőfeszítéseket tettek, de e, az ők, azért, hogy őket is elérjék, de csalódást okoztak az eredmények. Ami a fiatalok részvételét illeti, Hát ezzel kapcsolatban nincsen megfelelő mechanizmus, amelyel értékelni tudnénk a fiatalok részvételét, de azért legyünk óvatosak, amikor azt mondjuk, hogy kevés fiatal vett részt a választásokon, azért ne felejtsük el, hogy az új pártok teljesítményében nagyon fontos szerepet játszottak a fiatalok. Összességében ami a részvételt illeti erre nem utaltunk, ezt nem értékeltük, ez az átlagosnak felel meg végül is, de nagy különbös, különbségek vannak országon belül. Valószínűleg a, a keleti térségükben egyértelműen alacsony volt a részvétel, és valószínűleg idősebbek vettek részt a választásokon. Ami a az egyenruhások jelenlétét illeti, nagyon komolyan vettük ezt a kérdést, Tudjuk, hogy nagyon sok fegyver cirkulál az országban, és a keleti térségekben, Luhansk, Donetsk és más régiókban nagy a, a, a, a egyenruhások jelenléte, de csak két incidensről kaptunk beszámolót, ahol nem megfelelő helyszínen léptek fel az egyenruhás személyek. Két esetben került sor arra, hogy fegyveres és egyen ruhát viselő személyek megzavarták, vagy megkívánták zavarni a választási folyamatot. Beszámoltunk, főleg az első köztes jelentésünkben, és aztán a végkövetkeztetéseinkben is, Beszámoltunk a megfélemlítési esetekről is, ahol, amelyeknek célja nagymértékben túlnyomóan a kommunista párt tagjai voltak. Az, azonban az ellenzéki blokk mind a választások előtt, mind az után megkeresett bennünket, és elmondták, hogy aggódnak, amiatt, a, az eredmény miatt, illetve a, a, a, a, a leadott szavazatok megszámlálása miatt, és ezért ők egy párhuzamos szavazatszámláló folyamatot indítanak. De végül aztán e, elég elégedettek voltak az eredménnyel. Nos, a csapatok vegyes nemzetiségű csoportok voltak, nem jelentettek, tehát választási megfigyelő csapatok nem jelentettek problémákat, ezek nagyon nagy tapasztalattal rendelkező személyek, és az ő beszámolóik megfeleltek az átlagos beszámolóknak, és azt remélem, hogy Oroszország is el fogja fogadni az eredményt. Ami a választási rendszert és a választási reformot illeti, az új DHR nem tesz ajánlásokat semmilyen választási rendszerre, azonban nagyon fontos az, hogy Látsuk azt, hogy annak ellenére, hogy a választási reformokat reformok igénye felmerült, a parlament nem fogadott el választási reformot a várakozások ellenében. Mi figyelembe vesszük a Velencei Bizottság megjegyzéseit és beszámolóit és ajánlásait. Azt hiszem, hogy minden megjegyzésre és kérdésre reagáltam, amelyeket, reagáltam, amelyeket hozzám intéztek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát, urat elfelejtettem, elfelejtettem neki szót adni, mielőtt Plenkovics úrnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen. Meghallgattam az elnök, illetve a francia kollega hozzászólását. végig kell gondolnunk, hogy ez a probléma egy ukrán-orosz probléma, illetve hogyha valaki azt gondolja, hogy ez csak egy ukrán-orosz probléma, az nem ismeri a tényeket, úgyhogy nagyon fontos mindenkit meghallgatni. Természetesen Oroszországnak itt szerepe van a konfliktusban, de különböző olyan területekről beszélünk, amelyekben Oroszország támogatást nyújt, vagy nem nyújt támogatást, nem lehet fekete-fehéren látni ezt a helyzetet, ezzel egyetértek, így nem fogunk megoldásra jutni. A területi integritás fontos, ezt meg kell tartani, fenn kell tartani, és ez kell, hogy legyen, ami vezet bennünket, legyen szó akár Grúziáról, Moldáviáról, Ukrajnáról, mindenhol, ahol belső szakadásra kerül sor, ezt kell figyelembe venni. Nem egyszerű ez a realitás. Az Orosz Föderáció kérdése is felmerül, milyen nemzeti határok merülnek fel. Ne felejtsük el, hogy ezeket a határokat meg kell tartani. A Helsinki megállapodást be kell tartani. Ami a Koszovót illeti, ott megnyitottuk Pandora szelencéjét. Nagyon fontosnak tartom, hogy Ukrajna egységét tartsuk szem előtt, de hogyha mindig csak a külső ügynökökről beszélünk, akkor ez tulajdonképpen az egésznek a karikatúrája. Így nem fogunk megoldásra jutni. Így nem fogunk tudni szembenézni a realitással, ez nem jó, nem jó ötlet. Schaffhausen úrnak megadom még egyszer a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen az ország egységességét tartom szem előtt, ezért tartom nagyra az utolsó hozzászóló szavait, nem lehet békét teremteni Ukrajna egységének megtartása nélkül, de ez, ez, az, egy, ez az egység egyre nehezebbé válik, mert most már nem csak az az érzésünk, hanem ez a valóság is, hogy folyamatos támadásnak vannak kitéve egyesek, és ezzel egy időben a választás eredményeit is elutasítják. Itt most már nem lehet politikai dialógust folytatni. Ez az erőszak spirált indítja be, és ez, ez senki nem szeretné, de a végeredményben ez elszakadáshoz fog vezetni. Azt gondolom, hogy ami Koszovóban történt, ez a kettős mérce politikája. Én támogatom Ukrajna egységét, minden nemzet egységét támogatom, de abban is legyünk világosak, hogy a keleti régió, hogyha megnézzük a Oroszország történelmét, nos, Stálin volt az, aki módosította a határokat. Én magam sem tudom, hogy ez valon, vajon jó-e, hogyha a Stálin által húzott határok lesznek örökké a végleges határok. Tehát valódi párbeszédre lenne szükség, és ez nem történhet meg, csak akkor, hogyha elismerjük azokat, az, annak a választásnak a legitimációját is, a kele, amelyek a keleti régióban kerültek megrendezésre, annak azzal a feltétellel, hogy mindenki tárgyalóasztalhoz ül, és a tárgyalóasztal mellett igyekeznek megoldást <clears throat> találni. Mielőtt megadom a szót Doris Páknak, még Plenkovics úrnak adnám meg a szót. If Doris would like to speak first, no problem. <laughs> Huh? Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon részletekbe menő és hasznos vitát folytatunk a előrehozott parlamenti választásokról, illetve ugye arról, ami most szerdán történt. Úgy gondolom, hogy az állami választóbizottság is határozott munkát végzett, nagy erőfeszítéseket tettek, azért, hogy akik az úgynevezett Donetszki, Luganszki megszállt területeken élnek, azok is részt vessenek a választáson. Sajnos a gyakorlatban ez nem volt annyira sikeres, mint ahogy mindenki szerette volna. Aztán a politikai uh, partnereken túl a civil társadalom képviselőivel is sokat egyeztettünk, és beszéltünk a Euromaidan kapcsolatos véleményekről és többféle EU-s mechanizmusokról, támogatásokról is szó esett. Egyértelmű volt az is, hogy a területi integritás kérdése lényeges és ez az, ahol az Európai Unió és konkrétan az Európai Parlament soha nem fogadhatja el a tényeket, a fete complete, és ezért nagyon fontos, hogy ezt az összes ukrán partner gondolja így. Amit fontosnak tartok a mai napon, hogy gyorsan meg kell, hogy alakuljon az új parlament, az új kormány, mert csak így tudjuk fenntartani és tovább támogatni az Európa-orientált reformokat, amelyek szükségesek Ukrajna számára, és így tudjuk támogatni azt a békés utat, ami a választások fő üzenete volt az egy héttel ezelőtti időszakban. Äh, Köszönöm. Európai Parlamentként a társulási megállapodást ratifikáltuk, és azt gondolom, hogy az október 25-i választások után ez az ukrán kormány teljes legitimációját támasztja alá, illetve az ukrán parlament legitimációját, és igenis jogmunk van ahhoz, hogy ezt támogassuk a megvalósítás érdekében. Ami pedig a háborút illeti az országban, azt gondolom, hogy a választások és így érzékelték a választási megfigyelők is, hogy sokkal pozitív eredménnyel zárultak ezek a választások, mint ahogy azt eredetileg vártuk. Éppen ezért ez a legitimáció teljes mértékben adott, Éppen ezért az Ukránával kapcsolatos folyamatokat követnünk el, illetve tovább kell vinnünk. Azt gondolom, hogy az Oroszországgal folytatott párbeszédet folytatni kell, de ezt kizárólag a Minszki megállapodás értelmében lehet megtenni azok a választások, amelyekre e, tegnap, tegnap sor került, a Minszki megállapodás sértését jelentik. Ez egyértelmű. Éppen ezért e, úgymond visszavetette az említett folyamatot. Ezt e, kétség nélkül meg lehet állapítani, illetve azt is megállapíthatjuk még, hogy nem csak belső ukrán problémáról van szó, hanem a Krem intézkedéseit és a keleti térségek intézkedéseit kívülről irányították. Tehát nem csak ukrán belüli problémákról van szó. A vasárnapi választásoknál, az úgynevezett vasárnapi választásoknál nem voltak alternatív pártok, nem volt lehetőség választási küzdelemre, és ezt máshogy nem lehetett kifejezésre juttatni. Ez a régi stalinista megköz, megközelítés, egységes lista létezik, ezt ismerjük néhány rendszerből, illetve néhányan úgy tűnik, hogy még mindig megszokták ezt. És azt gondolom, hogy egyértelműsítenünk kell azt, hogy a választási jogot illetően, az időpontot illetően, a folyamatot illetően, illetve a szavazatokkal, leadásokat eh, illetően ez nem jelent legitimációt. Poroshenko december elején szeretne újra, újra választani, ukrán eh, jogalapján. Ezt tudatosan nem akarták, és azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne ezt itt rögzíteni, hiszen ennek nehéz következményei vannak. Meg kell próbálnunk eh, Oroszország a zöldágra vergődni, de nagyon fontos, fontos tudni azt, hogy nem Ukrajna, hanem Oroszország sértette meg a nemzetközi jogot. Oroszország sértette meg a nemzetközi jogot, és fontos, hogy ez legyen az alapja annak, hogy ezt valahogy begyógyítjuk a Minszki megállapodás alapján, és nagyon fontos, hogy Kelet-Ukrajnában is megteremtődjenek ennek a feltételei. Azt gondolom, hogy ez az alapja a jelenlegi politikának, amelyet az Európai az Európai Unió viszonylag egységesen képvisel. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, a beszámolását, beszámolóját. Áttérünk a következő, nap, a következő napi rendi pontra. Ez pedig Koszovó. Tudjuk azt, hogy készültek jelentések, beszámolók